állásrólás indítvány érkezett a vitához, a szavazásra a viták után lesz megtartva. Utolsó napirendi pontunk következik. Az Ásiából eltűnt személyek tömegsírjai Orniti faluban Ciprus megszállt részén. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy nagyon késő van már, nem fogok egyetlen egy kék kártyát sem engedélyezni, és azt javaslom, hogy a spontán felszólalásokról is mondjunk le, annak érdekében, hogy be tudjuk tartani az időt, ugyanis késedelemben vagyunk, és még más dolgunk is van ezután. Kérném, hogy ehhez járjanak hozzá, és megadom a szót Keller asszonynak egy percre, és nagyon szigorú leszek a, ta, a az időbetartása miatt Keller asszony tessék. Köszönöm szépen. 2001-es kérdés az eltűnt személyek esetében, török, illetve görög ciprióták esetében ez egy nyílt seb a családok számára, akik szeretnének már egyértelműséget, de szeretnék a béke folyamatot is. Az eltűnt személyek bizottsága felbecsülhetetlen támogatást, segítséget nyújt a tömegsírok feltárásában, illetve halottak azonosságának visszaadásában. Hozzáférnek, hozzá kell férniük Ciprus minden területéhez ahhoz, hogy a munkájukat folytathassák, és az Európai Uniónak is pénzügyileg és politikailag is támogatnia kell ezen bizottság munkáját. Ebben az összefüggésben nem értem azt, hogy az ENSZ egyezmény kilenc tagállam, akik aláírták ezt az egyezmény, egyezményt, nekik is be kell fejezniük ezeket a súlyos emberi jogi sértéseket. Marias, un minut. Köszönöm, most Marias úr következik egy perc. Köszönöm, elnök úr. A Cipruson eltűnt szebények drámája mindannyiunkat megráz, megrázott az elmúlt években. Ezek az emberek 41 éve tűntek el 74 júliusában, amikor a török hadsereg illegálisan elfoglalta Ciprus területének 37%-át, megölt embereket, és aztán a temetkezési helyeket katonai területté nyilvánította. Amikor mégis oda be tudtak jutni, akkor tömegsírokat találtak több helyen is, például ebben a, a faluban, Auti, Ornitiben, és ezt követően meg lett állapítva, hogy a holtesteket a török hadsereg elszállítatta, illetve a maradványokat. törökország. ott egyébként kötelezi az Emberi Jogi Bíróság egyik ítélete is arra, hogy együttműködjön. Mi azt követeljük, hogy a az eltűnt személyekkel foglalkozó bizottsággal működjenek egyet, felszólítjuk a török hadsereget arra, hogy minden így járjanak el. Köszönöm. Wikström asszony következik. Köszönöm. Ez egy Szofoklész tragédiára emlékeztet, aki Krisztus előtt 442 évvel írt egy tragédiát, Eh, amely arról szól, hogy mi történik akkor, amikor egy eh, testvér és egy nővér, eh, egy nővér a testvér halála után mindent megtesz azért, hogy végső nyug helyet nyerhessen. Ugyanezt teszik ezek az apák és anyák, ezek a testvérek, akik szeretnék megtalálni a szeretnék megtalálni hozzátartozóik sírját. És végre elsirathassák a hozzátartozóikat. Köszönöm. Un minut. Korá úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr. A 2000, több mint 2000 ember, aki eltűnt 74-ben, az ő családjuk, hozzátartozói meg kell kapják a jogot, hogy megtudják, mi történt szeretteikkel. Sokak közülük már idősek, lehet, hogy sosem tudják meg, mi történt a, a családtagjaikkal. Fontos tehát, hogy lezárhassák a, a, a gyászmunkát, megtudják pontosan, mi történt, és fontos az is, hogy a megbékélés folyjon Cipruson itt nagyszerű lépések születtek, ebben az irányban ám a hatóságok tovább is együtt kell működjenek a megbékélési bizottságban. Törökország is is meg kell tegye azokat a lépéseket, amire szükség van. Törökország előcsatlakozási támogatást kap, gyakoroljunk nyomást a török kormányra, annak érdekében, hogy vessenek fényt erre az ügyre. Köszönöm, Hadzsi Györgyi képviselő a szó másodpercben. Köszönöm sok éve van már, hogy török és görög tudósok próbálják feltárni, hogy hova tűntek a, török, a ciprusi tragédia áldozatai, eltűnt személyei. Ez a kérdés emberiességi kérdés, ezek a kutatók a történelem feldolgozásában játszanak szerepet, és próbálják a hozzátartozók fájdalmát enyhíteni a munkájukkal ezen tömegsírokból a török hadsereg eltüntette a maradványokat, ami egy ugyanolyan súlyú cselekmény, mint annak idején a gyilkosság volt. Felszólítanánk, hogy a török hatóságokat, a török hadsereget arra, hogy ezzel a, a hagyjon fel, az archívumokat tegye kutathatóvá a bizottság előtt, hogy tudhassák, hogy hol kell keresni a maradványokat. Emellett felszólítjuk az Európai Uniót, hogy gazdaságilag támogassák ezt a tényfeltáró munkát, hogy a lehető leggyorsabban meg tudják csinálni. Ez minden áldozat érdeke, függetlenül attól, hogy az eltűntek ciprusi görögök vagy törökök. Szeretném elismerésemet kifejezni azon ciprusi törököknek és görögöknek, akik együttműködnek ebben az ügyben. Bidenhölzer úr. Ez hihetetlen, hogy ez nagyon fontos, hogy, a, hogy az emberi maradanyokat tisztelettel kezeljék, és az is emberi jog, hogy az utódok tudják azt, hogy hol vannak a rokonaik, és hozzáférhessenek ezekhez a helyekhez, függetlenül attól, hogy hogyan haltak meg. Ezen állásrólás kapcsán erről van szó, és fennáll a gyanú, hogy itt alapvető jogokat sértettek meg, ez nem elfogadható. Ezért van szükség erre az állássorolásra, csak így lehet az emlékezést lefolytatni, amely nélkül semmilyen jövő nem elkép, elképzelhetető. És ennek során Antigonét kell idézni, és azt kell mondani, nem a gyűlöletre, hanem a szeretetre születtünk. Pentru un minut. Terhárusz képviselő egy percben a következő a szóló. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, egy háborús bűncselekmény, amely 1974-ben történt a török hadsereg részéről, súlyos bűn, foglyokat, állampolgárokat végeztek ki, majd tömegsírba dobálták őket, és ezek nem korábban sok, sok éven át titok övezte ezeket a tömegsírokat, amelyekbe a török hadsereg vetette ezeket az embereket. Ismeretlen eltűnt személyként tudtuk ezekről az emberekről, és most találták meg őket. Meg kell vizsgáljuk az eseményeket, ki kell vizsgálni az eseményeket, az Európai Parlament pedig a, a tisztel, fel kell híve a, a figyelmet arra, hogy embertelen cselekmény az, hogy nem engedik meg a kivizsgálását ezen eseteknek meg kell nyitni az archívumokat, meg kell engedni a vizsgálódást, nyomozni kell engedni ezen esetek után. Köszönöm szépen, elnök úr. 40 évvel ezelőtt Törökország elfoglalta hazám egy részét, és ennek súlyos következményei voltak a ciprusi lakosságra, és, de a legsúlyosabb dráma mégis az eltűntek sorsa. Úgy tűnik, hogy nem tudok semmit ezekről az emberekről 40 év óta, és ez már mutatja Törökország arcát is. Tömegsírokat fedeztek fel, lezárt katonai területeken, a legszörnyűbb az az, hogy most már csontokat helyeztek át. Ez Törökország, ez Törökország, amely nem tiszteli az, a halottakat, és ez az a Törökország, amely EU tag akar lenni. Ez az a Törökország, amely a segítséget kéri, az elnök megszakítja a felszólalót. Domnul Papadakis, un minut. Mike. Dakis úr kap szót egy percre. Um Köszönöm. Az emberi dráma Eh, az eh, átível a civilizációkon. Most egy második bűncselekményt követtek el, és megint az egész emberiség ellen azzal, hogy eltüntették a maradványokat. A megszálló hatalom eh, tehát 40 évvel később elszállítja a maradványokat, és szabotálja a felkutatásukra irányuló igyekezetet nem tudják a hozzátartozók, hogy mi történt eh, szeretteikkel. Itt jogi kérdésről van szó, és emberi kérdésről. Európa nem eh, hunyhat szemet eh, fölött. Törökországnak együtt kell működnie a maradványok felkutatásában. Itt nem szabad politikai játszmákat játszani. A haladtak becsülete egy régi európai érték és Európa nem tud politikai okokból meghátrálni felelősség előtt. Tenok úr. Tenok úr, elnök úr, 2011-ben szerzője voltam egy deklarációnak, amely az EU által támogatott ciprusi kutatást támogatta. Ma az állásfoglásunk egy konkrét kérelmet fogalmaz meg a négy ásiai tömegsír tekintetben, ahol 106 személy maradványait találták meg, akit brutálisan megöltek 74-ben a török invázió során. És ezeket elpusztították a maradványokat, átették máshova egy olyan bűncselekmény révén, amely a bizonyítékokat próbálja eltüntetni. Törökország elfoglalja Észak-Ciprus továbbra is, kötelezővé kell tennünk azt, hogy megengedje hogy minden földi maradványt feltárhassunk, megállapíthassák a halál okát. Ennek révén 41 év után a családok végül lezárhatnák azt a gyászt, amely elvesztett szeretteiket övezi. Törökország be kell engedje a kutatókat a, török, a, a, a szilget északi részére, a lezárt katonai vezetekre, hogy megvizsgálják a sírokat. Minut. Anderson képviselő egy percben. Köszönöm. Nagyon sok hasonlóság van Ciprus és Írország között. Mind a kettő szigetország, mind a kettő idegen megszállás konfliktus áldozata volt, ezért Ciprus számára legalább olyan fontos a megbékélés, mint Írországban volt. Az Európai Emberi Jogi Bíróság azon ítéletében, amely az eltűnt emberek, ciprusi emberek ügyében a török hatóságokat elmarasztalta abban is, hogy nem engedik meg a vizsgálatot, és az egyezmény kettes cikkét megsérti a török fél. Hasonlóképp a brit kormány továbbra is megsérti a kettes szikket, Észak-Írországban az állami hatóságok által meggyilkolt emberek utáni vizsgálat ügyében, például a 39 éves Pat Finuken nevű jogász megölésének 26. évfordulát éljük ma meg. Ha a megbékélés megtörténhet Ciprusban, akkor Törökország el kell számoljon az elszűnt, eltűnt emberekkel, és meg kell fejezni azt a bűncselekményt, amelyet a török hatóság követnek el a földi magyarázatok áthelyezésével. Kasztádó egy percben. Presidente! Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, egy tömegsírba sok halott elfér, de milyen mélynek kell lennie ennek a sírnak ahhoz, hogy a történelmet is el lehessen ebben temetni. a 2000 eltűnt személy és az assai áldozatok rokonai, hozzátartozói még mindig kétségbesetten tudni szeretnék, hogy eh, mi történt eh, a szeretteikkel. Talán fájdalmuk enyhül akkor, ha megkaphatják a szeretteik maradványait. Törökországnak éppen ezért több azonnal végre kell hajtania az Emberi Jogi Bíróság ítéletét, és együtt kell működnie az eltűnt személyeket kutató bizottsággal, meg kell nyitnia archívumait. Egy tagjelölt országtól együttműködést, kötelezettségvállalást várunk el, nem pedig szégyenteljes hallgatást. Sosincs késő, hogy jóvá tegyük a múltat. Köszönöm. Ferran úr következik egy perc on se vraiment ces questions. Domnul Ferran, un minut. Ferran úr, egy perc, köszönöm, elnök úr. A az orniti tömegsírok eh, helyzete mindenkit eh, szomorúvá tesz. 40 éve van megszállás, eh, Törökország nyilván bűnös, és egyben bűnrészes is. Verhofstadt, belga miniszterelnök 2005-ben Erdogannal együtt ünnepelte Törökország tagjelöltségét, e, amennyiben ezt komolyan akarjuk venni, akkor elvárjuk Törökországtól, hogy teljesítse kötelességét. Különben fel kell hagyni ezekkel a tárgyalásokkal, Törökországgal, mármint a csatlakozási tárgyalásokkal. Polcsák kollega, egy percre köszönöm szépen. Elnök úr, szeretném hangsúlyozni azt, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróság szerint Törökország megsértette azok jogait, akik elvesztették szeretteiket. Törökország nem fizetett kártérítést, az szerint, amit az Európai Emberi Jogi Bíróság kimondott. Ez botrányos, ugyanis a, ez az ország is aláírta az Európai Emberi Jogi Egyezményt, és másrésztről nem ismeri el Ciprust sem, visszautasítja azt, hogy kártérítést fizessen az áldozatoknak. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió elég pénzt fizet Törökországnak ahhoz, hogy képes legyen ez az ország kifizetni az áldozatoknak. Köszönöm szépen, Jackiewicz úr következik egy percre elnök úr, tisztelt képviselők, a belső harcok miatt 2000 ember eltűnt. Az eltűnt emberek bizottsága megpróbálja megvizsgálni azt, hogy mi lett a sorsa ezeknek a személyeknek. Körülbelül százukat 74-ben a török katonaság kivégezte, és a felelősöket meg is állapították a bíróság előtt, viszont Törökország nem működik egy együtt, és nem enged hozzáférést a, azokhoz a helyekhez, ahol a maradványaik találhatóak. Szeretnénk, hogyha sikerülne ezt a drámai konfliktust megoldani, hiszen a hozzátartozók élnek még, és szeretnék családtagjaikat eltemetni. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 1974 Törökország megszállta majdnem 40%-át Ciprusnak, ez a megszállás azóta folytatódik, ez már önmagában egy nagyon komoly megsértése a nemzetközi jognak, ez egy olyan jogsértés, amelyért Törökországot az Európai Emberi Jogi Bíróság már számos alkalommal elítélte. Ez egy nagy súlyú jogsértés, és ezt a jogsértést követték eh, különböző háborús bűncselekmények, 1600 eh, eh, görög hadifoglyot és eltűnt személyt gyilkoltak meg a török hatóságok. Ezt a bűncselekményt nem ismeri el Törökország, nem büntette meg az elkövetőket, hanem kifejezetten megpróbálja eh, eltusolni ezeket a bűncselekményeket. Láttuk azt, hogy a közelmúltban eh, Orniti faluban, faluból elszállították a tömegsírból a maradványokat, ismeretlen helyre az Európai Unió nem fogadhatja el ezt a viselkedés módot, ekkor megszakította az elnök a hozzászólót. Carver úr következik. Köszönöm, elnök úr kevesebb eh, olyan személyes trauma létezhet, mint a szereteink sorsának eh, nem ismerése. Az eltűnt személyeket kutató bizottság 528 személyt azonosított mindkét közösségből, ezzel próbálja lezárni a közösségekben és a rokonokban azt a fájdalmas időszakot, amelyet a több mint 2000 ciprusi, török és görög eltűnése okozott. Én azt mondanám, mondanám, hogy eh, új megközelítést kell alkalmaznunk, eh, tám, eh, folytatni kell a bátor dél-afrikai példát, egy igazán független igazság és megbékélési testületet kell felállítani Cipruson is, és ez kutatná fel a, a tömegsírokat. A, addig eh, kell ezt a vizsgálatot lefolytatni, amíg még vannak élő tanúk, akik eh, segíteni tudnak a felkutatásban. Köszönöm. Eh, Fontulis úr egy percre kap szót. Fontulis úr egy perc. Köszönöm, kedves kollégák. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a szeretteik keresik rokonaikat, fiaikat, akik áldozatul estek a barbár török megszálló hadseregnek. A fogolycsere utáni időszakban került megállapításra az, hogy nagyon sokan eltűntek. Azóta tudjuk, hogy a török hadsereg, illetve török ciprióta kollaboránsok büntetlenül követtek el emberi eh, eh, háborús bűncselekményeket, és eh, úgy tűnik, hogy még a halottak sem nyugodhatnak békében az Emberi Jogi Bíróságnak eh, vannak ide vonatkozó ítéletei. Eh, tudjuk, hogy eh, voltak tömegsírok, és hogy ezekben voltak az áltozatok ebben a pillanatban. Megszakítja az elnök a hozzászólót, és azt mondja, hogy a teremben már szavazásra váró kollégáktól azt szeretném kérni, hogy mindenki csöndbe hallgassa végig biztos úrnak a hozzászólását. Federica Magarini alelnök azt kérte, hogy a következő üzenetet adjam át önöknek a nevében. Az Európai Bizottság tudatában van annak, hogy milyen emberi dimenziója van azoknak a tetteknek, amik 63-64-ben, 74-ben történtek Ciprus szigetén fők azok a kérdések, amelyek az eltűnt személyekről szólnak, ezen kérdések nyitottsága akadályozza a Cipruson élőket mindkét oldalról, hogy életüket tovább folytassák. Meg kell határozni azt, hogy mi történt szeretteikkel. Ebből kifolyólag az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy támogassa az ENSZ két közösségű eltűnt személyekkel foglalkozó bizottságának munkáját, és úgy gondoljuk, hogy ezzel hozzá lehet járulni ahhoz, hogy a, az eltűnt személyek családjai bizonyosságot kapjanak. Ez egy bevált bizalomépítő eszköz mindkét ciprióta közösség eh, számára, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy létrejöjjön a megbékélés Cipruson. Az Európai Unió jelenleg a fő forrása a támogatásnak. 2006 óta 14,7 millió eurót folyósítottunk, Korona Kretu kollégámmal együtt elkötelezettek vagyunk abban, hogy támogassuk a TMP munkáját, és plusz 2,5 millió eurót folyósítunk 2015-ben, és szeretnénk köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, amely az elmúlt években plusz támogatást nyújtott a CMP-nek. Ebben a tekintetben szeretnék eh, tisztelettel adózni Kasszulides, Panilides, Puszotil korábbi parlamenti képviselőknek és jelenlegi parlamenti képviselőknek, Terőkrákusz, Hadzsi Gergiu képviselőknek. Az Európai Bizottság egyetért abban, hogy többet eh, kell tenni minden illetékes félnek ahhoz, hogy sikerüljön tisztázni az eltűnt személyek sorsát. Ugyanakkor a helyszíni munka nehezebb, ugyanis kevés az információs lehetőség, és a lehetséges tömegsírok nehezen elérhetőek. Ezért nagyon fontos az, hogy a CNP hozzáférést kapjon minden releváns archívumhoz, és természetesen katonai területhez is. Az Európai Unió rendszeresen felszólítja Törökországot arra, hogy ennek feleljen meg. Tisztelt képviselők, az eltűnt személyek humanitárius kérdést képeznek. Sok kérdés mellett ez mutatja azt, hogy szükség van egy igazságos, átfogó és fenntartható helyzetrendezésre a török, illetve görög ciprióták között. Az Európai Unió erős támogatást nyújtott a ciprusi tárgyalások újranításához az ENSZ égisze alatt. Mindenképpen szeretnénk segíteni, támogatjuk az ENSZ küldött erőfészítéseit, itt az ideje annak, hogy megfelelő választ találjunk, és támogatást nyújtsunk mindkét közösségnek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, és most hét állásrólási indítványt kaptam. Lezárom a vitát, és azonnal megkezdjük a szavazást. Înainte de a trece la votare am... Kezdjük. Mielőtt elkezdjük a szavazást, készhez kaptam egy kérést Forenza asszony Tolague soraiból. Megadom a szót asszonyom, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tegnap, amikor elhangzott a házban az, 300, hogy 300 ember halt meg Lampedusa partjai előtt